Allora se prendete posto che cominciamo. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, eh, hogy kezdhessük az ülést. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down. No. Sit down, please. Kérem, mindenki foglaljon helyet. Ah, itt van. Illet. Salutiamo. Nos akkor, kedves kollégák, hadd köszöntsem sok szeretettel Ellett urat. Ő a következő jelöltünk, az ötödik jelölt, akit meghallgatunk, az Olaf főigazgatói pozíciójára, kiírt állásra. Szeretném emlékeztetni Állet urat arra, hogy 5 percet tudunk adni a bevezető előadására, és aztán utána kérdéseket fogunk feltenni, kérdéseket fognak feltenni a kollégák, és meg is adom neki a szót, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Nem igazán kell túl sokat beszélnem, vagy nem kellene túl sokat beszélnem anyanyelvemen ma reggel. Mindazonáltal a szakbizottság a tagjainak a nagy része ugye beszél angolul, ezért szeretnék angolul beszélni és angolul fogom megtartani a bevezető előadásomat, és aztán más nyelvekre is áttérek. Három fontos pontot szeretnék említeni. Először is az Olaffal kapcsolatban. Az Olafnak két gyökere van, egy gazdasági, a költségvetési részről, és egy igazságszolgáltatási, az igazságszolgáltatás részéről. Én a gazdasági részről érkeztem az Olafhoz. Az Olaf egy 360 fokos csalás ellenes nyomozóhivatal. Tehát ez azt jelenti, hogy lefedi az egész csalás ellenes részt, a nyomozást, a szerzést, a jobb megelőzést, a politikacsinálást és a jogalkotást. Ezeket a felelősségeket meg kell tartanunk. Az OLAF egyéni, egyedi, és nem lehet egyszerűen valamilyen modellt valahonnan máshonnan ide áthozni, és azt várni tőle, hogy, dolgo, hogy működjön. Az Olaf műveleti szinten független, és ez elengedhetetlen ez a függetlenség, én ezt mindenképpen meg szeretném tartani. A második legfontosabb pont az az, hogy az elkövetkezendő öt éven, az Olaf, öt évben az Olaf előtt intézményi és menedzsment változások lesznek. Az intézményi változásnak a lényege az, hogy a jelenlegi Olaf reformot végrehajtsuk, és aztán úgy alakítsuk ki az Olafot, vagy reformáljuk meg, hogy a Lisszaboni szerződés által ráruházott új feladatoknak megfeleljen. Remélhetőleg az Olaf kulcsfontosságú szerepet játszik az európai öm, főtanácsadó vagy fő ügyész hivatalának a segítőjeként. A főigazgató elsődleges feladata hogy az, hogy a megreformált munkafolyamatokat működtesse, anélkül, hogy túl sok legyen a bürokrácia, és az egyéni személyes jogokat mindeközben tiszteletben tartsa. Mindemellett van egy kockázat az Európai Uniós tisztviselők számára, és Ez a kockázat az az, hogy az Európai Uniós tisztviselők több jogot kapnak, mint bárki más. Szeretném el kell mondani, azt is szeretném elmondani, hogy elengedhetetlen, hogy a reform jogszabályai tisztázzák az OLAF irányítását, a, a korábbi forráselosztás néha nem volt teljesen egyértelmű, és ez akár idézőjelben önkényes is lehetett, az egyedi, egyedi, egyedi kezdeményezéseket követte. Szeretném az OLAF stratégiai prioritásait felővizsgálni, a, a az érdekelt felekkel konzultálni, a parlamenttel is, és újra szervezni, újra egyensúlyba hozni az Olaf tevékenységét, eh, hogy a csalás fenyegetésének, eh, fenyegetésével szembenézhessünk. Az OLAF eh, hozzáadott értéket kell, hogy teremtsen európai szinten, és a központoság, központi helyzetét ki kell használni és a komoly veszélyek felé kell fordulni, ilyen legyen a jövőbeni bővítés, a, megúj, a szervezetbűnözés a keleti határon és a nagy közvetlen kifizetési programok, amelyeket senki más nem tud megvédeni. Szeretném, szeretnék rátérni az, er, a tapasztalataim, tapasztalataimra is. Soha nem dolgoztam nyomozóként a helyszínen, fiatal tisztviselőként összetett pénzügyi kérdésekkel foglalkoztam, és szeretném idézni a pályázati kiírás német szövegét, amely azt tartalmazza, hogy nyomozással foglalkozó szolgálatnál szerzett vezető szerepet várnak el, vagy vezetői tapasztalatot várnak el, a pályázótól. Pontosan ilyen pozícióban voltam kilenc éven keresztül, négy különböző funkcióban is, e, köszön, e, hírszerzési, e, operációs, stratégiai, információs és politikai jogalkotási területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a kérdésekkel, Grészle asszony. Köszönöm szépen. Állat úr, már elég régóta ismerjük egymást talán nem lepi meg a kérdés, amit felteszek. Az olasz reforma az, ami a következő években súlyponti kérdésként foglalkoztat minket. Nagyon jó lenne, hogyha tovább jutnánk e kérdésben. A főigazgató, az olasz reform főigazgatója nélkül nem tudunk előrelépni. Ezért emlékeztetném önt a jelentésre, amelyben a reform javaslatainkat alapvetően és alapjaiban kritizálta. Kérdésem, hogy az akkori teljesen elutasító véleményének a főtitkárság véleménye és állásfoglalása volt az alapja. Nos, ez um, nagy trauma, így visszaemlékezve is számomra. A kérdésem az az, hogy mennyire független, és mennyire lenne független Olaf főigazgatójaként mennyire tudná a reformjavaslatainkkal szemben az ön véleményét érvényesíteni. Nos, Greszle asszony, szerettem volna, ha már korábban tudunk önökkel erről beszélgetni. Nekem is nagyon nehéz kérdés volt, nehéz döntés. És igaza van, tény és való, megszoktam, hogyha utasításokat kapok bizottsági alkalmazottként, akkor azokat végrehajtsam. Főigazgatóként, ha a bizottságnak dolgoznék politikai területeken, tehát nem az operatív területeken, hanem a politikai kérdésekben, akkor nyilvánvaló, hogy a bizottságnak kellene dolgoznom, és ez volt Bröne úrral is, és ez lesz a helyzet, és ez lesz a következő főigazgatóval is. Az operatív munka a nyomozás függetlensége azonban rendkívül fontos. És ebben független vagyok, és az is maradok. Tehát eh, független vagyok, és független is maradok a reformokról. Üdvözlöm a reformokat, hiszen azok szükségesek. Világos, irányításra van szükség, arra van szükség, hogy világosabbak legyenek a jogok, az eljárásokat fejlesztjük, javítsuk, és bizonyos jogalkotási elemeket helyre kell állítani. Ha főigazgató leszek, akkor határozottan ezeket végre kívánom hajtani. Először is a konstruktív tárgyalási folyamatban. Bizottsági tisztviselőként is, de az Olaf szakmai felfogásának képviselőjeként is eh, fog, eh, hajtanám végre a reformokat, egyébként nem lenne a jogszabály annyira jó, mint amennyire kellene, vagy nem lenne annyira jó a végrehajtása szem. Kérdésére válaszolva minden részletében a reform abszolút prioritás lenne számomra, és elnézést, hogy ilyen sokáig válaszoltam. Geyer eh, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Állet úr, hadd kezdjem a következőkkel. Az éves jelentés bemutatásánál is feltettem már ezt a kérdést, és ha lehet ma még egyszer, más hangsúlyokkal megismételném. Nem egészen örülünk annak a helyzetnek, hogy a nyomozók száma az oláfon belül nagyjából az alkalmazottak egy harmada. Minden jelölt eddig azt mondta, hogy örülnének annak, hogyha ezeket a számokat megváltoztatnák, mert erre szükség van. Ha jól emlékszem, akkor ön az Olafnál korábban, mielőtt Bruna úr utódjának jelöltette magát, nem tudom ugyan pontosan a cím, a pontos megnevezést a címának, de igazából a, a nyomozók munkájának előkészítésében dolgozott. Hogyha az Olaf főigazgatója lenne, akkor -e kívánságunkat, hogy emelje a nyomozók számát, még akkor is, hogyha ezzel a saját igazgatóságának idézőjelbe véve a gyengítését eredményezné. Itt nem a D igazgatóság méretére van szó. A legtöbb igazgatóság információs technológiával foglalkoz, az igazgatóságon a legtöbben az információs technológiával és a nyomozók támogatásával foglalkoznak. A vám szakértők kisebb számban vannak, javarészt azonban számítástechnikai szakértők, ez a kommunikáció és az OLAF koordinációja miatt van így. Egyetértek azzal, hogy több nyomozóra lenne szükség, de az abszolút prioritás szerintem az a nyomozók, a C igazgatóságon dolgozó felderítőknek a az erősítése. Nem arról van szó, hírszerzőknek a, az erősítése. Az az érdekes, hogy olyan értékekkel, olyan munkával tudjuk erősíteni ezt, Eh, a részleget, amelyet más nem végezhet el. Tehát ezek a C és D rész, eh, vagy ügyosztályok kritikus jelentőségűek, és ezeket kívánom erősíteni. Ezt követően lenne az a kérdés, hogy honnan vesszük majd az alkalmazottakat. Nem lehet egyszerűen az OLAF politiká, politikai részét lezárni, bezárni, hiszen eh, hiszen a szakpolitikai munkát a bizottság részére néhány embernek, egy bizonyos számú embernek el kell végezni, ez nyilvánvaló. Hogyha, vég, hogyha ezzel e, leállnánk, akkor a nyomozáshoz néhány ember átkerülhetne, és csökkentés lehetne a PR részlegen is. Talán 6, 7, 8, akár 10 státuszt át lehetne helyezni az operatívabb munkaterületekre. Az, e, már meg is kezdtem, és az elmúlt két évben csökkentettem azoknak a számát, akik a szakpolitikai területen dolgoznak az igazgatóságon. És Bruna úr eh, egyetértésével bizonyos forrásokat már átirányítottam a, a hírszerzésen kívüli nyomozati ügyosztályokra. De vannak más funkciók is, amelyeket módosítani kellene, és vannak bizonyos tevékenységek, amelyeket le kell állítani. Hogyha a munka egy részét más főigazgatóságokra áthelyezünk, akkor a források is velük mennek. Ezt pedig védeni kellene. A, nyilvánvaló, hogy ahol a munkavédelme, ahol a munkavégzése történik, oda megy a, a forrás is. Köszönöm szépen. Stars úr kért szót, akinek azonban egy másik szakbizottsági szavazásra kell elemenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kollégáknak is, hogy megengedik, hogy feltegyem a kérdést, hogy jelentő vagyok egy előadó vagy másik szakbizottságban, úgyhogy el kell menjek, oda 10 percet késhetek. Úgyhogy röviden kívánok kérdezni, és örültem, hogy meghallgattam a bevezetését. Talán tudja, hogy mit akarok kérdezni, hiszen ugyanaz, mint amit Kreten úrnak is feltettem a kapcsolatokról. Az Olaf munkatársai val kapcsolatban az a benyomásom gyakran, hogy a, a szolgálaton belül, a hatóságon belül konfliktusok vannak. Egyfajta klán vagy, vagy klik szerveződés van. Elismeri-e ön ezt? Látja-e? Igaz-e? És ha igaz, akkor milyen intézkedésekkel kíván, illetve milyen intézkedéseket tud hozni főigazgatóként ezek leküzdésére? Igen, elnök úr, Stász úr, amikor főigazgató voltam, akkor az időbeosztás miatt kényszelen voltam a, felhagyni a holland óráimmal, úgyhogy franciául beszélek. Az igaz, hogy van probléma, és ez a probléma már egy ideje fennáll. A múltban gyökerezik ez, és ezt magunk mögött kellene hagyni a helyzet nem olyan rossz, mint ahogy mondják. A kollégák nagy többsége nyugodtan, békében akar dolgozni, és így is tesznek. Azok a kollégák, akik önöket felkeresik, vagy a kollégáikat felkeresik, azok, akik nem elégedettek, és ők kisebbségben vannak, és úgy érzik, hogy le kell számolniuk de én nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és a következőkre jutottam először is. Sok kollega a bűnüldözés és az ellenőrzés területéről jött. Ők, ők keményebbek és kevésbé bíznak, vagyis inkább bizalmatlanok, olyan személyiségük van egyébként, amilyenekre szükségük van a munkához. Viszont nehezebb őket irányítani emiatt, mert az említett jellemvonásokkal rendelkeznek. Ez az első elem. Ha úgy gondolják, hogy problémák vannak az olavban, akkor meg kell nézniük a többi nemzetközi szervezet alkalmazottait, a világbanknál, vagy az ENSZ-nél rosszabb a helyzet, úgyhogy az ilyen jellegű szolgálatoknak ez jellemzője. A másik pedig, hogy az idéglenesen felvett munkaerő integrálódása, ez hosszú ideje fennáll, vagyis itt ez gondokat okoz, és ezt is figyelembe kell venni, próbálunk vele megbírkozni. A másik pedig a bizony bizottságnak az alkalmazottai olyanok, hogy bizony hatalmas különbség van a hasonló beosztású, hasonló munkát végző emberek fizetések között, és ez nehézé teszi az irányítást. Egy jobb irányítással, vezetéssel mindenképpen könnyebb lesz, de nagy figyelmet kell erre fordítani, és akkor a probléma megoldódik. Ivanov a kolléganő. Köszönöm ami a tagállamok és az OLAF közötti kommunikációt illeti, ez döntő. Milyen területeken szeretnék javítani az információcserét a tagállamokkal, és hogyan tudják a jobb igazságügyi követését biztosítani a különböző ügyetek, ügyeknek. Köszönöm. A tagállamokkal való kommunikációnak több szintje van. Ez mindig a tagállamtól függ, és attól a szolgálattól, amelyel éppen kapcsolatba lépünk. Két nappal ezelőtt találkoztam az egyik tagállamon, tagállamban a miniszterelnöki hivatal egy képviselőjével, hasonló beosztásúval én mondjuk a saját tagállamomból csak havonta találkozom, másút gyakrabban létesítünk hasonló szinten kapcsolatot. A szakemberekkel, az igazságügyi szakemberekkel, a tagállamok beli szakemberekkel való közvetlen kapcsolat alapvető. Például, hogy amikor a görög magisztrátussal kapcsolatba léptünk, akkor ugrásszerűen javult a munkánk. Ami az igazságügyi ügyek sikerét illeti, nehéz ezeket mérni. Inkább ezt hosszú távon kell nézni. Ha viszont rövidebb távon nézzük, akkor kb. 70%-os arányt kapunk, hogyha hosszabb időt veszünk figyelembe, akkor ez a szám emelkedik 28%-kal, de itt a gyorsaság a kérdés. Ami döntő, az az, hogy a tagállamok szolgálatait meggyőzzük arról, hogy velünk együtt kell dolgozniuk, és hogy ez számukra is hasznos. Néhány tagállamnak, mint az önének, ez magától értetődik, kitűnőek a kapcsolatok. Viszont más tagállamokkal azt mondhatnám, hogy ördögi kör jellegű a kapcsolat, Például Olaszország esetében nagyon sok kompetens olasz van, ott is Olaszországban a helyszínen, és nagyon sok csalási ügy van. Más tagállamokban viszont nagyon nehéz a dolgokat beindítani. Az ördög a részletekben van, mindig a részleteket kell megvizsgálnunk, és ezt azután jól kiaknázni. Bácsilis kollega. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, nem tagadhatjuk az ön jelentős tapasztalatát, amit az Olafban szerzett. Viszont a ma említett reformok bizonyos változtatásokat tesznek szükségessé. A kollégák már hasonló kérdést tettek fel önnek, mégpedig Arról van szó, hogy korrupciós eseteket vagy csalás eseteket hogyan közölnek a tagállamok, hogyan küldenek erről értesítést. A 2009-es jelentésben 111 értesítés érkezett, 94 Bulgáriát, érintett, a többi néhány más tagállamot. Szeretném megkérdezni, hogy ez a tagállamok kontrolljának hiányát jelenti, vagy pedig a kommunikációs rendszer hiányosságait az OLAF és a tagállamok között? Köszönöm. Köszönöm. Különbséget kell tenni a szokásos dolgokkal kapcsolatos értesítéseket, például a mezőgazdasági alapok esetében ez a pénzügyi irányítás szempontjából kívánalom. Ezen kívül specifikus állításokat is közölnek az Olaffal egyedi eseteket, ahogy ezt a francia mondja, de K. ponctuel, és a klasszikus dilemma az, hogy hogyan lehet különbséget tenni akkor, amikor nagyon kevés értesítés érkezik, vajon kitűnő a az irányítás, az adminisztráció azért nem érkezik, vagy pedig azért, mert nem mondják meg az igazat. Nehéz ezt eldönteni, de az én kiinduló pontom és feltételezésem az, hogy nagyon kevés szabálytalanságról, ha nagyon kevés szabálytalanságról értesít egy tagállam a kiadásokat illetően, akkor ez azt jelenti, hogy kevés ellenőrzést végeznek. Németországból, Luxemburgból jönnek értesítések. Nekünk azt kell megnézni, hogy milyen volumenű kiadások történtek ott, és minden tagállamban programonként és évenként. Mert ha ezt megnézzük, meglepő, sőt néha ellentmondásos eredményeket kapunk. Itt ez visszautal arra a kérdésre, hogy elég vizsgálatot végző alkalmazatunk van-e. A hírszerzés elemmel kapcsolatos ez, az, ez megvan az Olafnál, és én ezt meg is akarom tartani. Cseszi Mergákis kollega. Köszönöm szépen, Állat úr. Más szakbizottsági üléseken is meghallgattam már önt, és nagyon jónak tartom, ahogy dolgozik, ahogy végzi a feladatát. De szeretnék visszatérni Stász kollega kérdésére a belső problémákra. Ön ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét. véleményét. Most képviselőként kérdezem, hogyha ezen klánok, klikkek egy képviselőjének adom a e, szavazatomat, akkor hogyan kezeli a másik oldalt ez a személy? Ön ugyan administratív kérdésekről, igazgatási kérdésekről beszélt, amely mit tervez. Ezzel egy időben ez egy nagy pszichológiai probléma, és legalábbis nekünk úgy tűnik a dolog. Úgyhogy azt, kérdez, hogy, hogy, azt kérdezném, hogy hogyan kezelni a másik oldalt, hogyan kapcsolná be, vonná be a másik oldalt? Válasz. Minden tiszteletem ellenére nem igazán tudom elfogadni a kérdés kontextusát, mert nem tartom magamat kliknek, klánnak, klán képviselőjének. És ami ennek a a meghallgatásnak a végeredménye az az, hogy egy szemét fognak ugye kiválasztani, és ez az egy személy, ezt a szemét akarják a többihez kapcsolatba állítani. Én személy szerint, ha engem választanak meg, lojális leszek az Olaffal, mint szervezettel szemben, illetve, hogyha mást választanak meg, akkor azzal a személlyel szemben leszek lojális. És szerintem mindenkitől ezt kell elvárni. A lehető legjobb eredményre kell jutni, meg kell érteni természetesen azt is, hogy milyen elvárások, prioritások mozgatnak valakit mielőtt döntést hozunk. És azt hiszem, azt hiszem azonban, hogy ezt jó, könnyebb idővel megismerni, ahogy együtt dolgozunk, ez kiderül. Amit én mondtam az igazgatási ö, mm, személyzetről tavaly, amikor beszélgettünk, az az, hogy az egyik probléma az az, hogy, hogy többé-kevésbé összezártan élünk kevesen hosszú ideje, ideig és látjuk egymásnak a gyengeségeit jobban, mint erősségeit, és kezdjük elfelejteni azt, hogy, hogy a személyek milyen milyen képességekkel, milyen tudással érkeztek a szolgálathoz. Most nem annyira magamról beszélek, inkább a többiekről. Ezt gyakran elfelejtjük. Ezt elmondtam a tavalyi ülésen is, amikor az ülést nekem kellett vezetnem nagyon szomorú körülmények között. Volt bizonyos nevetséges, plegyka szintű híradás a brüsszeli sajtóban, illetve egy tagállamban erről a kérdésről, de ez túlzott, eltúzotta mutatják be a dolgokat. Nem hiszem, hogy olyan szinten merülnek fel a problémák, mint ahogy ezt önök képzelik. Egy-két emberrel nagyon szigorúnak kellett lennem, lehet, hogy ezt vették szívükre egyesek, nem tudom, de szeretnék együttműködni mindenkivel, és együtt kell működnöm mindenkivel. Andreas úr. Andreas asszony, elnézést, Andreas asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Ájlet úr. Ön azt mondta, hogy az Olaf felelős a teljes csalás ellenes munkáért. Nem hallottam túl sokat a folyamat megelőzési és feltárási részéről. Mit tenne annak érdekében, hogy a megelőzést és a feltárást erősítse? Másodszor, milyen reformokat nyújtana be annak érdekében, hogy hogy hogyan óvjuk vagy védjük meg, vagy hogyan tudjunk jobban profitálni azokból az információkból, amelyeket a korai figyelmeztetők a whistleblowerek adnak. Elnök. Kétféleképpen lehet információt kapni. Az egyik az, hogy várunk, hogy az információ megérkezzen a figyelmeztetőktől, az informátoroktól. Hát ebben nincs, nincs túl sok esély, főleg a bizo- esetleg a bizottságtól várhatunk ilyen információt. A másik mód az az, hogy mi magunk aktívan keressük az információt elemzéssel, hírszerzési módszerekkel. Az egyik legnagyobb és legérdekesebb hálózat vagy esethálózat az elemzésekből merül föl. És ez az adat manipulációra vonatkozik, illetve az adatok kezelésére vonatkozik, annak érdekében, hogy megtaláljuk a gyanús eseteket. Én kezdetekben hírszerzési igazgató voltam, de ezután a feladatom után kezdődött el a sikereink sorozata, amikor kezdtek bejönni az információk. Ez a felderítés tehát. Az elő, megelőzés, az, annak a lényege az az, hogy megtanuljuk a leckét. Levonjuk a következtetéseket. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a csalás elleni harcot folytatni mikroszinten, Makroszinten azonban nagy vita folyik erről. Egyszerűsíteni lehet például a, a a támogatásnyújtást, a közvetlen támogatásnyújtást, az általány támogatásnyújtást meg lehet gondolni. En, a kettő összefügg olyan mértékben, hogy a e, csalások e, száma összefügghet azzal, hogy mennyire egyszerűek a folyamatok, vagy mennyire bonyolultabbak a folyamatok. A pénzügyi szabályozás itt nagyon fontos szerepet játszik, de más területeken is lehetne reformokat bevezetni, ez folyamatosan folyik hogyha az embereket elmozdítjuk, és vizsgálati munkába helyezzük át őket, akkor kevesebbet tehetünk a megelőzés oldalon, és ez nem biztos, hogy jó. Ami a whistleblowereket illeti, ez egy alapvető garancia a működő rendszer megóvására. Nagyon fontos az, hogy megvédjük az informátorokat. Természetesen az informátorok munkáját ki is lehet használni negatív módon. Sőt, magát ezt az intézményt, ezzel az intézménnyel vissza lehet élni. Kaptunk már olyan információkat, amelyeket rossz szándék vezetett. Egy új technológiai rendszerünk, hátterünk van, amely még önmagában nem tudja az összes előnyét felmutatni, a lényege ennek az, hogy működik a rendszer, és ezt használjuk. Működik a rendszer, még akkor is, hogy ezt kell, hogy mondjam, hogyha nem kapunk túl sok információt informátoroktól. Köszönöm, Kerszle asszony. Ön valószínűleg az, az a jelölt, aki a legtöbb nyelven beszél. Az egyik kérdésre szeretnék kitérni a nyomozók, vizsgálati munkát végzők száma. Hogyha ön felszabadítani, felszabadítana a saját osztályáról munkatársakat, akkor kérdezem, hogy miért nem tette ezt eddig meg. Az én tapasztalatom szerint nem igazán szeretnek az emberek lemondani a saját munkatársaikról, sokkal inkább bebetonozzák őket, Többen említették azt, hogy több nyomozati munkát végző személyre van szükség. Kérdezem, hogy miért nem eh, került sor eddig a döntésekre. Ami az eddigi munkáját illeti, az igazgatás kérdése. Nagy probléma van a határozott idejű szerződésű kollégákkal. Legtöbb ember ilyen státuszban dolgozik, és számukra ugye valamilyen állandó megoldást kell találni, és ez már évek óta dolgoznak ezen. Miért nem sikerült megoldani? Miért nem sikerült előrelépni ezen a területen? Válasz. A saját igazgatóságomról már adtam át személyeket. Bőke úr azt mondta, hogy túl sok emberem van, illetve túl sok embert szabadítottam fel, és azt mondták, hogy ne adjak több embert, mert ez a saját igazgatóságomon a munkát veszélyezteti. Vannak olyan területek, amelyek nagyon fontosak, mint az adatvédelem, az adatokhoz, a dokumentumokhoz való hozzáférés, az önök kérdéseinek a megvál, megválaszolása. Két szolgálat foglalkozik ez, e, ezzel. Nagyon jó kérdéseket kapunk a jelenlegi parlamenti ciklusban a képviselőktől. Az, a jogi munka nagyon fontos, az ombudsmannal folytatott munka nagyon fontos. Az én igazgatóságomban is van szükség emberekre. Az információs technológiai területről vehetnék el embereket, mert most már jobb rendszereink vannak, és ennek megvan az eredménye. A válaszom tehát következő. Adtam már, szabadítottam föl embereket a saját igazgatóságomból. Nagyon nagyvonalú vagyok szerintem. Ami az határozott idejű szerződéseket illeti, én magam megoldotta, úgy oldottam meg ezt a problémát, amikor én lettem öt éve a humán erőforrásért felelős igazgató. Nagy nehézségek voltak ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság, az igazgatás és a szakszervezet részéről merültek fel problémák, és velük együtt dolgoztam egy egyezményem. A nem határozott idejű szerződéseket adtunk, tehát határozatlan idejű szerződéseket adtunk a kollégáknak. Én magam is határozott idejű szerződéssel rendelkezem. Süsz, és büszke vagyok, hogy határozott idejű szerződésem van. Sajnos van néhány kollega, akinek nincs joga a határozatlan idejű szerződésre, nekik sajnos el kell menniük, 30-an már tisztviselők lettek, 10-12 embert érint az, hogy nem igazán tudjuk megoldani a helyzetet, nem tudjuk megtartani őket. A fájdalom még megvan, de a gyógyszert már megtaláltuk. Hájjá lesz Enders asszony következik. Köszönöm szépen! Ájlet úr, sok szeretettel köszöntöm. Ön most ugye jelölt. Azt mondta, hogy az Olaf gyakorlatilag az összes funkcióját meg kellene, hogy tartsana, tar, tartsa. Vagy majdnem mindegyiket. Hogyha majdnem mindegyiket, akkor melyik funkcióról mondana le? A második kérdésem pedig a műveleti munka erősítésé, sére vonatkozik. Hát ezt gyakran emlegetjük. Én azt szeretném kérdezni, hogyha ön lenne a főigazgató, akkor milyen határidőt határozna meg a reformokra, ami pedig a belső konfliktusokat illeti, amelyeket nyilván figyelembe kell venni, hiszen a hitelesség kérdése is fölmerül itt, és a hitelességet erősíteni kell. Ön azt mondja, hogy más nemzetközi szervezetekben még rosszabb a helyzet, hát ez nem nagy vigasz természetesen, de azt szeretnénk, mert azt szeretnénk, hogyha az OLAF a belső fegyelmet illetően referencia lenne, próbáljunk meg ebben példaként szolgálni. Well, thank you. There's, there's a, there's a lot, um... Köszönöm szépen, nagyon sok minden van a e kérdés mögött. Valóban vannak olyan hatékonyságuk és forrás megtakarítási lehetőségek, amelyek az operatív oldalon találhatók, de legalább ennyi van a szakpolitikai területen. Egy picit eh, nehéz lenne most pontosnak lennem, mert végül is vissza kell mennem az irodába, és akkor eh, öt eh, szakosztály részleg, vagy ügyosztály részleg vezetőjének meg kellene mondanom, indokolnom, hogy mit mondtam itt ebben a, a bizottságban. Úgyhogy fogadják el tőlem, hogyha nem leszek egészen pontos. Vannak azonban olyan operatív munkaterületek, ahol megtakarításokra van lehetőség, és ahol hangsúlyváltásra van szükség. A hatékonyság megtakarítást mind a lehető legnagyobb mértékben ki kell tudnunk hozni, érvényesíteni kell. Vannak szinergiák a bizottsági szolgálat például a, a regionális és mezőgazdasági alapokért is felel, és a, a vám kérdésekért is. Ezeken lehet javítani. 6-18 hónap között van az az idő, ami alatt ezeket eredménnyel meg lehet valósítani. A vezetéssel kapcsolatban őszinte leszek, jelentős vezetői szerepet töltöttem be most már néhány éve, nem csak néhány hónapja, ezt hangsúlyoznám, és úgy gondolom, hogy jól végeztem a munkát, és nehéz időkben is segítettem az irodát. Azért mondom ezt, mert az iroda, a hivatal különböző szintjeitől, minden nemzetiségtől, minden teremből, minden irodahelységből kaptam erre vonatkozó visszajelzést, és örülök, hogy akkor is megtapsoltak, amikor nem vártam a legnagyobb meglepetésemre a temetésen is. Meg vagyok győződve arról, hogy kommunikációval, jó példával, a, a gyenge vezetés kemény helyrehozatalával öm, meg lehet oldani ezeket a kérdéseket. Már folyamatban is vagyunk, és, és viszonylag csendes tíz hónapunk volt. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Äh, zu politischen Einfluss. Ehrenhauser kollega. Igen, köszönöm szépen. Ön a jövőben természetesen politikai döntéstől függvényében kerülhet ebbe a pozícióba. A politikai döntéseket problémának tekinti-e, és a meglévő mechanizmusok alapján gondolja, hogy a politikai befolyásolás csökkenthető a minimális szükséges szintre, vagy pedig van olyan innovatív javaslata, ahogy a politikai hatást az átláthatóság növelése érdekében csökkenteni lehet. Egyértelműen egyszerű a válaszom, nem. Nem, a válaszom, nem láttam problematikusnak a politikai befolyást. Soha nem volt a nyomozás politikai hatás befolyás alatt. Pont ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ájlet úrnak és a meghallgatáson való részvételt, és ezzel tulajdonképpen el is búcsúznék öntől. Köszönöm. Allora, procediamo alla ultima. Akkor az utolsó meghallgatáshoz érkeztünk. Giovanni Kessler Nek rögtön meg is adom a szót, Öt perce van, hogy bevezesse, bemutassa magát. Köszönöm szépen, jó napot kívánok és mindannyiuknak. Szeretném röviden, ha meghallgatnák, hogy bemutatkozom, és néhány gondolatot elmondok arról, hogyan képzelem az Olafot. Államügyész vagyok, és pályafutásom során lehetőségem volt arra, hogy különböző helyeken dolgozzam, a legkülönbözőbb környezetben, nagyon sokféle esettel foglalkozzam. Ügyészként szülővárosomban nyomozást indítottam amely például egy óriási korrupciós hálózat felderítéséről szólt, melyben prominens közszereplők és vállalkozók szerepeltek, a német rendőrséggel együttműködve és a brit és súlyos csalás elleni hivatallal a múlt hónapban feleződött be, offshore cégeket vettünk fel, akik illegális módon korrupcióból vették, szerezték a pénzüket, Liechtensteinben például, vagy a a brit szigeteken, hát igazából nagyon sok gyanúsítottal kellett a nyomozást lefolytatni. Szicíliában, a maffia ellen voltam ügyész, a dél-szicíliai egyik maffia család ellen egyéves nyomozást követően sikerült több mint száz gyanúsítottat vád alá helyezni a maffiából. A maffiózokat. Gyilkosság, kínzás, korrupció, volt a vád. Aztán Bócenben voltam ügyész, Olaszország északi részén, Ausztria-Németország határának közelében, és több nyomozást folytattam az Európai Unióval szemben elkövetett jelentős csalási esetekben is. Olasz, német vámhatóságokkal dolgoztam ezekben együtt, és sikerült például vád alá helyezni egy olasz vállalatot ennek kapcsán, a vállalat tulajdonosait, akiket az Európai Unió finanszírozott, jelentős élelmiszer szállítmányok Albániába való szállítására. Az élelmiszer nem, nem érkezett meg, hanem azt visszacsempészték Európába, és sikerült ezeket az embereket vád alá helyeztetni, elítéltetni, a pénzt visszatérítetni, hiszen ezt illegálisan, törvény ellenesen szerezték. Nemzetközi tapasztalatom része az is, hogy a, az EBSZ Koszovó helyreállítási missziójának részese voltam. Az ottani rendőri és igazságügyi terület tartozott hozzám, több mint 300 e területre irányított alkalmazott tartozott hozzám. Ezt követően a csalás elle, a hamisítás elleni terület olasz biztosa voltam, és az első óriás hadművelet vezettem a hamisítás ellen, mégpedig Firenzére és Toszkána bizonyos részeire összpontosítva végeztük a nyomozást. A, a teljes egi, ö, olasz rendőrség vám a városi prefektúriától kezdve a a beosztott rendőrig részt vettek ebben a műveletben, és ennek e- eredményeképpen hatalmas mennyiségű hamisított, hamisított terméket foglaltunk le, a, labo, a hamisító laboratóriumokat egy sor résztvevővel érintett el. Óriási hatása volt ennek a médiára is, és a csalás jelenségére, amely nem csak az olasz termelőket sújtja, hanem európaiakat is jelentős mértékben. Néhány szót most magáról az Olafról. Munkám három értékköré csoportosul. Függetlenség, egység és hatékonyság. Függetlenség nélkül az Olaf nyomozása haszontalan és felesleges lenne. Könnyű munkámat és az Olaf munkáját a függetlenségre alapozni, hiszen én magam ügyész voltam, és azzal fejezem be, hogy az egység fontos. Az erőség, erőség érdekében egységre van szükség az Olafban. Mivel Olafról kívülről jövök, nincsen belső kapcsolódásom, nem kell megvédjek semmilyen korábbi választást. A hatékonyság pedig majd a kérdéseik alapján bizonyára tudok erre, erre is ki tudok térni, hiszen túlhaladtam az időmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kreszle asszony. Köszönöm. Keszler úr, annyira figyelek önre, mint senki másra, de mégis az az érzésem, hogy mindenki közül ön az, aki leginkább homályos. Végre legyen konkrét tapasztalata több mint tíz éves, vagy még hosszabb, aztán öt évvel ezelőtt politikus lett, érdemes lenne megtud, érdekes lenne megtudni, milyen politikai tapasztalatai vannak, amit az Olafban érvényesíthetne. Aztán pedig mondja el azt is, hogy milyen tevékenységeket akar csökkenteni, hogyha több embert akar a nyomozati részre áthelyezni, honnan, és mi az, amit nem akar tovább végeztetni. A javaslatában azt mondja, hogy vannak lényegtelen vagy nem lényegi szolgálatok. Melyek ezek? Nos. Így van, van politikai tapasztalatom is, de még mindig államügyész vagyok. És a politikában Valóban van tapasztalatom, és a, az államügyészi kultúrát a politikába is bevittem. Én magamat államügyésznek tartom, aki a politikára tért át, és a politikai kötelezettségvállalásomban a, a jogrend kultúráját érvényesítem. a jogállamiságét, és az igazság, a parlament igazságügyi bizottságában ugyanezt teszem. A kérdésének második részére valóban jobban kell a nyomozásra figyelni, és több emberi és pénzügyi forrást kell a nyomozásra, kvázi az alaptevékenységre fordítani, hogy mit csökkentsünk és mit hegy, helyezzünk át, és mi a nem lényeges tevékenység. Ugye említettem a szubszidiaritás elvét is, amit az OLAF tevékenységeire is ki kell terjeszteni, alkalmazni kell. Azok a tevékenységek, amelyeket jobban lehetne végezni, vagy más tevékenységénél hatékonyabban lehet elvégezni, azokat csökkenteni kell. Például ez a pénzügyi ellenőrzés, nyomonkövetés. Úgy gondolom, talán nem szenzáció, ha elmondom, hogy az olaf túl sokan foglalkoznak több mint százan egy nyomozás pénzügyi ellenőrzésével, nyomon követésével, és úgy gondolom ugyanilyen hatékonysággal a, a bizottság egyik igazgatósága is végezhetné. A másik pedig a stratégiai felderítés, hírszerzés, ami persze fontos, de az a benyomásom, hogy túl sok forrást emészt fel túl sok emberi erőforrás, túl sokan foglalkoznak ezzel, és őket, vagy egy részüket legalábbis jobban lehetne használni a nyomozásoknál. Köszönöm szépen, Geyer kollega. Kessler, ähm, herzlich willkommen. Sok szeretettel köszöntöm Önt, Kessler úr. Nagy benyomást tett rám azt, amit olvastam Önről, és azt gondolom, hogy ön kifejezetten megfelel az elvárásoknak, amelyeket a pályázati kiírásban megfogalmaztunk. Az OLAF egy különleges munka. Nem csak arról van szó, hogy nemzetközi környezetben kell dolgozni, hanem arról is, hogy ennek a hatóságnak különleges szerepe van az európai intézményeknek az egymáshoz fűződő kapcsolatában. Az is világos, hogy azok, akik az Európai Unió szintjén, vagy az Európai Uniós intézményekben dolgoztak már, azoknak információ szintjén előnyük van. Kérdezem, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi tevékenységéből, tevékenységei alapján, amelyek különösen képesé teszik önt arra, hogy az Olafnál dolgozzon. Válasz. De azt gondolom, hogy az Olaf főigazgatójának kell, hogy legyen nyomozati tapasztalata, hiszen nyomozóhatóságról van szó, vezetői feladata kell, hogy legyen, hiszen vezetni kell a munkatársakat. Több mint 500 munkatársról van szó, és hatalmas költségvetésről, éves költségvetésről. Ahogy ön említette, a főigazgatónak emellett politikai tapasztalata is kell, hogy legyen. Az Olaf ugyanis szakpolitikát alakító vagy politika csináló Mm, hatóság a többi érdekelt féllel együtt. Azt hiszem, hogy különösen aktuális most a reform, amelyet a parlament is, a bizottság is és a tanács is éppen tárgyal az olaffal kapcsolatban, valamint ami az európai ügyészségi hivatal perspektíváját illeti, az Olaf főigazgatójának a szerepe az, hogy ebben is vegyen részt, ebben a vitában is vegyen részt, és tanácsot adjon. Az a azt gondolom, hogy a korábbi nemzetközi szinten szerzett tapasztalataim és a politikai környezetben végzett munkám sokat segít. Európai szinten és nemzetközi szinten dolgoztam, ugye, nem csak arról van szó, hogy nyomozati munkát végeztem, vagy az Olaf műveleti munkájában részt vettem, de együtt tudok működni szorosan a parlamenttel és az Európai Bizottsággal a reform vitájában. Köszönöm szépen, Kreszle asszony! Ennyit az olaszokról de már vissza is vontam. Ami az írásos anyagokat illeti, ön az irreleváns ügyekről beszél, tehát azokról az ügyekről, amelyek nem relevánsak, amelyekben az Olaf mégis nyomoz. Ez régi probléma, azt gondolom, hogy itt őszintének kellene lennünk egymással, mint ahogy ezt eddig tettük, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy honnan tudom, hogy egy ügy irreleváns honnan tudom, hogy megéri-e nyomozni egy ügyben, vagy nem éri meg? Hogyha megalapozott gyanunk van egy ügyben, akkor hogyan viselkedjen az Olaf eh, a kérdé- ebben a kérdésben? Eddig azt mondtuk, hogy az Olaf akkor nyomozzon, de honnan tudom, hogy egy, ha egy informátor eh, bejelentett egy ügyet, vagy jelen, információt adott egy ügyről, honnan tudom, hogy ez releváns vagy nem releváns? ezeket az eseteket hogyan tudnák gyorsabban kiszűrni? Válasz. Igen, nagyon érzékeny kérdés ez, hiszen ami a hat, hatékonyságot illeti függetlenséget és az átláthatóságot a nyomozati ügyekben, ezek nagyon fontosak. Egyes ügyek lehet, hogy az elején úgy tűnnek, mintha irrelevánsak lennének, de egyáltalán nem irrelevánsak, hogyha elkezdjük a munkát és elkezdünk nyomozni. Hogyan tudom ezt felismerni? De persze tennünk kell valamit eh, annak érdekében, mert külön, annak érdekében, hogy felismerjük ezeket, különben az olafa az apró ügyek eh, zsákutcájában marad. Először is eh, szabályozni kell. Nem lehet az OLAF igazgatójának, főigazgatójának, vagy bárkinek a mérlegelési körébe, egyedüli mérlegelési körébe utalni ezt. Ez az úgynevezett in minimis politika, amelyet végrehajtottak, vagy bevezettek a kezdeti időszakban. Erről tudok, ez csak a mennyiségi küszöböt tartotta szem előtt. Ez objektív kérdés. Véleményem szerint azonban nem ez, nem ez az egyetlen referencia, hogy megállapítsuk, hogy egy ügy releváns vagy nem releváns. A második fontos kérdés abban, hogy megállapítsuk, hogy az Olaf számára releváns vagy nem releváns az ügy, az Olaf számára nem objektív beszél, ö, ö, relevanciáról beszélek, hanem az Olaf számára releváns vagy nem releváns a kérdés. Ez tehát a szubszidiaritási elv. Van-e más intézmény, mint például az IDOC, amely elvégezheti a munkát. Akkor ez elvileg idézőjelben az OLAP számára irreleváns, és az olap továbbadhatja a feladatot egy másik szervezetnek, és követheti eh, azt, hogy hogyan alakulott a nyomozás. De ugyanez a kis eset, amelyben az ájdoknak nincsen eh, kompetenciája, hatásköre. Vannak olyan ügynökségek, eh, vagy vannak olyan fel- kérdések, amelyekben az áldok nem eh, rendelkeznek hatáskörre. Ezekben az ügyekben az, eh, az Olafnak kell nyomozni, akkor is, hogyha a mennyiségi küszöb kifejezetten alacsony. Bácsitis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelölt! Igen. A bevezetőjéből megtudtuk, hogy milyen tapasztalatai vannak az ügyészség munkában és más területeken, de ő nagyon keveset beszélt arról, hogy hogyan is látja a jelenlegi helyzetet az Olávban. Sok érdekes dolgot hallottunk ezekben a napokban. Én új parlamenti képviselő vagyok. Ennek ellenére tudjuk, hogy itt a, az Olafon belül, az Olaf személyzetén belül valamiféle szakadás van, kettéosztottság, és ezt önnek kellene megoldania úgy tűnik, hogy az alkalmazottak bizonyos dolgokkal nem elégedettek, valamint gondok vannak a tagállamokkal való kommunikáció terén is. Jelenleg nincs világos rendszer az OLAF és a tagállamok közti kapcsolatokat illetően, az OLAF pedig struktúrájában nem tükrözi igazán, hogy a tagállamoknak hogyan is kell reagálniuk, mi a tagállamok jogköre, mit kell saját szintjükön megoldaniuk, stb. Szeretném tudni, hogy mi az ön álláspontja, hogyan lehet megoldani a belső konfliktusokat, a felépítésen belüli struktúrán belüli konfliktusokat, és a másik pedig, hogy mit kellene megváltoztatni az OLAF és a tagállamok közötti kapcsolatokban azért, hogy ez az egész eljárás hatékonyabb legyen. Köszönöm. Köszönöm. Ami a belső helyzetet illeti, igen, kívülről is úgy tűnik, hogy bizonyos megosztottság van, vagy legalábbis néhány összetevő, néhány rész egymással szemben áll az Olafban. A helyzetemben az a jó, hogy én egyik csoporthoz sem tartozom, és az én politikám a következő két kulcson alapulna a részvétel, és a magasabb beosztású vezetőknek, az összes alkalmazottnak lehetővé tenni azt, hogy a döntéshozatalban részt vegyenek így, kifejthetnék véleményüket, javaslataikat, és azt is, hogy mi fontos számukra, és így joguk lenne arra, hogy átláthatóan tárgyaljanak, vitatkozzanak, és részvétel és átlátható döntéshozatal, bevonásuk a döntéshozatalba az ő érdeklődési körük, érdekük, javaslataik alapján. Hogyha a döntések a participáció és az átláthatóság jegyében történnek, akkor mindenkit ebbe bevonunk, nem lesznek rejtett menetrendek, és így kívülről való beavatkozás nem történne, vagy pedig nem keresnének kívülről szövetségeseket és segítséget. Csak az átláthatóság segít, más lehetőség nincs, és akkor csak ezt a fajta magatartást fogjuk elfogadni. Ami a tagállamokkal való kapcsolatokat illeti, ezek különbözőek, tagállamtól függőek, de az igaz, hogy itt vannak problémák. Két utomodon lehet ezekkel megküzdeni, az Olaf részéről, és szerintem új rendeletre van szükség, és ezt a kérdést figyelembe kell venni az OLAF működési szabályzatában. A parlament 2008-as javaslatát elolvastam, de itt nem vették figyelembe kielégítő módon a bizottság javaslatát etéren. Referenciapontra van szükség minden tagállam számára az olaf való kapcsolattartás során. Rendszeresen jelentést kell küldeniük a tagállamoknak arról, hogy mit tettek az Olaf nyomozásai terén, ezt kötelezővé kell tenni, ezt a jelentést, és a másik pedig a bizonyítékok hatékonysága által összegyűjtött bizonyítékok hatásosságát erősíteni kell. Köszönöm, Merkel kész kollega. Köszönöm szépen. Rendkívül tetszett a bemutatkozása, különösen a hármas címszó, a függetlenség, hatékonyság és egység. A hatékonysággal hadd kezdjem, ahol Tisz kollega befejezte a tagállamokhoz való viszony, tehát tagállamok, a hozzájuk való viszony. Nagyon sok esetben három, négy, öt év a, még az Olafnál van egy-egy ügy, és ez nem igazán hatékony. Sajnos a tagállamokhoz való kapcsolat meghatározó ebben, hiszen nagyon gyakran a, a nyomozás eh, folytatása a tagállamodban, vagy a kapcsolódás az, ami ezt befolyásolja. Hogyan, akarják konkrétan, hogyan akarja konkrétan ezeket a határidőket megváltoztatni? Nos, alapvetően két fő dolog aggaszt engem az Olaf hatékonyságával kapcsolatban. Ugye a hosszú, elhúzódó nyomozás és az eredmények hiánya, legalábbis a, a tagállamokon belül a, a, a bíróságokon megjelenő eredmények hiánya. Úgy gondolom, hogy két irányban kell az Olafon belül dolgozni, függetlenül a szabályozás reformján kívül, illetve attól függetlenül. A az Olaf bírói részét már sok alkalmazottakat, vagy tehát a bírói tevékenységet folytatók, vagy azzal kapcsolatban állókat hamarabb be kell vonni már a nyomozás korai szakaszába. A bírói szakértelem korai bevonásának két hatása lenne. Először Először is ugye befolyás a, a nyomozást a nemzeti bírói hatóságok felé tolná. Az Olaf tehát a, ha a, azok a kollégáim, akik bírói háttérrel rendelkeznek, vagy igazából egy ügyész kollégámra gondolok, akkor ő tudja, hogy a, a különböző államokban hogyan dolgoznak az ügyészek, és ezért sokkal eredményorientáltabb, eredményorientáltabb orientáltabb lehet egy eljárás, bírói eljárás során például. A második dolog pedig, hogy az érintett személyek jogainak elismerésével is korrektebül járhatnánk el, hogyha a, a bírói rész bevonása a korai szakban megtörténne, hiszen itt más kultúra szerint dolgoznak a, a bírósági tapasztalata rendelkezők, mint a, a rendőrség. Ha lehet, ezen kívül úgy gondolom, de ideális esetben minden ügynél be kellene vonni a nemzeti rendőrséget és a nemzeti bírói hatóságokat is az Olaf nyomozásban, nem csak az eredményeket, a nyomozás eredményét átadni és a, mert ugye akkor nem tudnak, do, nem tudnak semmit, és az egésznek utána kell járniuk. Hogyha egy bizonyos szakaszban már az Olaf nyomozásába be lehetne őket vonni, és ezt a statisztikák alapján mondom, akkor sokkal sikeresebbek lehetnénk a tagállamokban, a tagállami bíróságokban, bíróságokon. És ezt úgy érhetnénk el, hogy a releváns, a, az érintett bírói eh, karokat eh, már bevonnánk. Stice kollega. Stász kollega. Üdvözlöm, uram! Hollandul fogok beszélni, jó? Üdvözlöm még egyszer, és szeretnék még egy lépéssel az együttműködés terén tovább menni. Tehát más tagállamokkal való együttműködésről szólt. A korábbi jelöltekkel a más szervezetekkel való együttműködésről is beszéltünk, Europol, Eurojust. Lát-e ön ebben lehetőséget, és az Olafot az Eurojust Europolhoz hasonló szervezetek munkájában milyen, milyen kölcsönös előnyöket lát? Tehát hogyan tudnak kiegészítő munkát végezni ezen intézmények munkájához képest, és van-e tapasztalata? Az Olafnak természetesen együtt kell működnie az, mondjuk így az európai intézményekkel, amelyek azonos ügyekben eljárnak, Europol, Eurojust ide tartozik. De ez egy más kérdés, mint az, hogy az együtt, a nemzeti bíróságokkal vagy nemzeti rendőrségekkel együttműködnek-e. Úgy gondolom, hogy már van megfelelő gyakorlati megállapodás arra vonatkozóan, hogy az Eurojust-tal az Olaf együttműködjön. Ezt fontosnak is tartom. Nem különösen egyazon kérdés, egyazon ügy közös nyomozati lefolytatásában, hanem ahogy korábban említettem, a szubszidiaritás alapján. Tehát, hogy megosztják, vagy megosszák a munkát, elkerüljék az átfedéseket, és információt is cseréljenek. Hiszen Olaf át tud adni bizonyos információt az Eurojustnak, és akkor az Eurojust ugyanezt megteheti. Szükség van az együttműködésre, de nem szükségszerűen operatív alapon azonos ügyekben. Hiszen ez végül azt jelentené, hogy elpazarolnánk a forrásokat. Mert ugye pont az ellenkezőjére van szükség, együttműködésre az OLAF nyomozói és a nemzeti nyomozói hatóságok között. Andrea Andersen kollega. Thank you, Chairman. Mr. Kessler, uh... Köszönöm, elnök úr. Kessler úr, amikor jelöltette magát, akkor a politikai készségeit emelte ki. Szeretném tudni, hogy az OLAF főigazgatójaként milyen szerepet játszanak ezek a készségek a munkában. Másodszorban az volt a az érzésem, hogy a stratégiai hírszerzést igazán nem tartja fontosnak, de milyen intézkedéseket javasolna, mint Olaf főigazgató a csalások felfedezése érdekében? A kérdés második részére válaszolok először. A statisztikák szerint nagyon kevés eset indult az elmúlt években a stratégiai hírszerzés adatai alapján. Amikor azt mondom, hogy nagyon kevés, akkor arra gondolok, hogy évente körülbelül 4-5 közben 3-4-5 ezer ügyet nyitottak meg évente. A stratégiai hírszerzés fontos, de olyan értelemben, hogy ez nem arra szolgál, hogy megnyissák a vizsgálatokat, nem hasznos erre, hanem inkább a szakpolitikai munkában döntő az Olafon belül. Nem az Olaf vizsgálatait irányítaná, hanem az EU szakpolitikáját és az EU intézményeinek, irodáinak szakpolitikáját a csalás megakadályozása terén, viszont a vizsgálat során ez nem hasznos. Nem akarom én leépíteni a stratégiai hírszerzést, de hogyha javítanom kell az OLAF operatív részét, hiszen ez a döntő feladata, munkája a vizsgálatok, és hogyha tudom, hogy a pénzügyi és emberi erőforrások korlátozottak az Olafnál, akkor az erőforrásokat az egyik ágazatból a másik felé kell átcsoportosítanom. Van, és az a az ágazat vagy szektor, ahol kicsit leépítek, vagyis kevesebbet fogok befektetni, az a stratégiai hírszerzés. Nem akarom megszüntetni, mert a hírszerzésre alapozni kell. Ami pedig a tapasztalatom politikai részét, dimenzióját illeti. Ügyész vagyok, ügyészként dolgoztam, nyomozóként, és úgy jártam el a parlamentben, mint ügyész. És annak is éreztem magam, a parlamentben ügyészként irányítottam a munkámat. Itt szereztem a tapasztalataimat és ugyan így fogok tenni az Olafban is. Tudván, tudva, hogy még az Olaf igazgatója vagyok, csak ügyészként, csak nyomozóként, ez nem elég ezt a feladatot ellátni. Tudni kell, hogy hogyan dolgoznak a ügyészek és a nyomozók, de az Olaf igazgatójának azt is tudnia kell, hogy hogyan kell eljárni a politikai intézményekkel, az Európai Parlamenttel, parlamenti képviselőkkel. jel, kollega. Az Olaf vizsgálatokat indít, nem csak függetlenek kell lennie, hanem függetlenek kell tűnnie is, és minden politikai feltételtől mentesnek kell lennie. Három kérdésem van. Egy, politikusnak lenni, ez nem, ez nem lesz probléma, akkor, hogyha ön az alapfőgazgatója lesz? Másodszorban hogyan fogja megvédeni a hivatalt és a vizsgálatokat szemben azon vádakkal, hogy politikai klánhoz tartozik, ezek a politikai pártoktól érkezhetnek akkor, amikor valamilyen vizsgálat indul. A második pedig a parlamenttel, bizottsággal, mint magas beosztású tisztviselő hogyan kíván eljárni. Ez igaz. A függetlenség elsődleges fontosságú, ezt ön is mondta, én is ezt mondom, de nem elég függetlennek lenni egy intézménynek, hanem függetlennek kell tűnnie is. Én politikus vagyok, igen, ügyész vagyok, aki most egy ideje politikával is foglalkozik. De nem vagyok karrier politikus, semmilyen pártnak nem vagyok tagja, hanem olyan ügyész vagyok, akit kölcsön adtak a politikának, és én voltam a parlamenti csoport egyetlen tagja, aki nem tartozott semmilyen politikai párthoz, ön ismeri az olasz politikai életet, és tudja, mit jelent az politikától, pártól függetlenek lenni. Regionális szinten, még most is, én kaptam a legtöbb szavazatot a listámon, de nem vettem részt a kormányban, pedig ezt megtehettem volna az önkormányzatban, de a törvényhozói közgyűlés elnökeként, mivel egyébként ezt az ellenzék is egyébként megszavazta, soha nem voltam eh, meggyőződéses politikus, és nem is eh, láttak engem ilyen színben, már hogy valamelyik párthoz tartoznék, mivel nem is tartozom. A másik, hogyan tudom megvédeni az Olafot attól, hogy politikailag orientáltnak tűnjön. Én eh, államügyész voltam, de nem vettem részt a politikában, nem is volt politikai tapasztalatom sokszor vádoltak azzal, hogy politikai orientált vagyok, amikor letartóztatom valakit, aki a oldal volt kapcsolatban, akkor megvádoltak, vagy ha valaki után nyomoztam, aki a baloldalhoz tartozott, akkor a pártja szintén megvádolt engem, hogy én jobboldali érzelmű vagyok. De megszoktam, hogy megvédjem magamat és az általam képviselt intézményt, mégpedig a magatartásommal és az eredményeimmel. Az Olaf vezetőjeként valakinek igen szorosan együtt kell működnie a bizottsággal. Az Olaf a bizottság része, amikor a szakpolitika alakításáról van szó, és a bizottsággal való együttműködésről, valamint az Európai Parlamenttel, és főként ezzel a bizottsággal is együtt kell működni, hiszen ez az első számú védelmezője, irányítója az Olafnak, a parlament az állampolgárok általános érdekeit képviseli Európában. Koccolino kollega. Kessler úr, Kessler úr két dolgot emelt ki a bevezetőben. Először is, amiről Patricello úr az előbb szólt, ez a függetlenség. Én itt hozzátennék valamit. Függetlenség a politikától, függetlenség az erős hatalomtól, hatalmaktól, hiszen ez feltételeket szabhat valakinek akkor, amikor nyíltan harcol a korrupció és a csalás ellen. Gondolom, hogy különböző lobbiknak érdekeik vannak, és az Olaf igazgatójaként valakinek függetlenek kell lennie ebből a szempontból. Tudom, hogy Olaszországban mi dolgozott, hogy dolgozott, és hogyan viselkedett a bűnbandákkal szemben és más rejtett hatalmakkal szemben. Ez olyan dolog, amit az európai intézményekben is elvégezhetne. A másik pedig a hatékonyság kérdése, az Olaf jelenlegi struktúrája, és az, hogy az ön tapasztalata alapján nemzetközi szinten hogyan állna hozzá az Olaf megreformálásához, és hogyan működne együtt a bizottsággal és a parlament költségvetési ellenőrző bizottságával. Válasz. Igen, egyetértek önnel. A tapasztalataim alapján inkább az aggaszt, hogy a politika az nyitott, a politikusok nyitottak, de ott vannak a rejtett érdekek, érdekkörök, és ezek hatása a rejtett érdekekből származó befolyásolás, gazdasági érdekek, és ezért mondtam, hogy több átláthatóságra van szükség az olajban azért, hogy valóban látszódjon, hogy független és átláthatóak a lépései, megfelelő szabályzásra is szükség van azért, hogy ne legyen az Olafnak túl sok önálló saját belátásra bízott jogköre, ezért szeretnék én világos szabályzatot, eljárási rendet, amelyet a parlament, a bizottság alakítanak ki. Egyébként Gressler asszony is utalt egy sor ügyre a de minimis politikára, arra, hogy mikor és hogyan kell a személyeket, az intézményeket értesíteni, az érdekelteket az éppen folyó vizsgálatról, ami segítené az Olaf átláthatóságát és a függetlenségét is, az erről alkotott képet. Szontergen úr következik. Dánul fogok beszélni. Legutóbb, amikor együttműködtünk, Az Egyesült államokban a megfigyelői, az elnökválasztási megfigyelői missziónak a vezetője volt. Ezzel kapcsolatban meg tudom erősíteni, hogy ön egy nemzetközi delegációban is kiválóan betöltötte ezt a szerepét. Szerettem volna megkérdezni, hogy mi a helyzet a tagállamokkal való kapcsolattartással, de erre már válaszolt. Aztán, már, aztán a parlamenttel való kapcsolatok elmélyítéséről akartam kérdezni. Nem tudom, hogy elgondolkodott-e már ezen, hogy lehet-e javítani a parlamenttel való kapcsolaton és, a parla- és az Olafban végzett munkán. Erről szeretnék még hallani néhány szót öntől. Köszönöm szépen, Szantikrád úr. Örülök annak, hogy utalt arra, hogy közösen vettünk részt az Egyesült Államokban ezen a misszión, ezen az utazáson. Az elnök választásról van szó. Sokat, sokat kérdeztek már az európai dimenzióimról, nem annyira pártokhoz kötném a politikai elképzelésemet, hanem ilyen típusú feladatokhoz akkor, amikor a választási megfigyelői utazásról van szó, és az elnökválasztáson való mm, munkánkról volt szó, az nagy siker volt. Nagy szkepticizmussal indult ez, az amerikai hatóságok nagyon szkeptikusak voltak velünk szemben, de végül sikerült nem csak a jelentést elkészítenünk a választásról, hanem értékelni is az amerikai jogszabályalkotást, választási jogszabályalkotást, és javaslatokat tenni reformokra, amely reformokat aztán az amerikai kongresszussal együtt tárgyaltunk meg, és a ezek a tapasztalatok, ezek a politikai tapasztalatok nagyon fontosak. Más országokban is részt vettem, más missziókon a jogszabály, a, a jogállamiság, az átláthatóság, a választási jogszabályalkotás, a választási reformok, ezek nagyon fontos feladatok és ebben működtünk együtt az Egyesült Államokban. Ilyen típusú együttműködést szeretnék az OLAF igazgatójaként a parlamenttel kialakítani, és ezt szeretném elmélyíteni. Ez nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy nem csak mint jogászi munkámhoz, vagy jogászi fejlődésemhez, hanem politikai környezetben dolgozó személy is vagyok, aki esetleg az Olaf reformjával lesz megbízva, és az Olafra vonatkozó jogszabályok reformjával. Az OLAF és a tagállami igazságszolgáltatási rendőri bírósági hatóságokkal való együttműködésről van szó, és a parlamenti ö, együttműködésről az Európai ügyészségi hivatal létrehozásával kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, lezártuk az utolsó meghallgatást, és Keszler úrnak köszönjük szépen, hogy részt vett az ülésen. November 9-én folytatja a szakbizottság a munkáját, és akkor fogunk szavazni a főigazgató személyéről 11 órakor. Kint 11 órakor vár egy busz a képkocsi vezetők standja előtt, a Spinelli épület előtt, és akkor megyünk a